projektus ellen nem száll síkra, és a szakbizottsági elnökök elnöke a 105-ös cikk 6-os cikke alapján tájékoztatott bennünket, hogy a, táj, hogy a szakbizottsági elnök konferenciáján ezt nem ellenezték. hogyha 24 órán belül 40 képviselő vagy egy frakció ezt nem ellenzi, akkor az ajánlást megszavazásra bocsátjuk, az ajánlást a plenáris napi rendjén találják meg. A tanács elnökével máma három